Bene, diamo inizio ai lavori. Partiamo. Akkor megkezdjük munkánkat. Szavéla asszony, legyen kedves, foglaljon helyet, késésben vagyunk.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 szeretném üdvözölni az Európai Bizottság új stratégiáját a legkülsőbb régiókra vonatkozóan, az EU legkülső régióira vonatkozóan a legkülső régiók növekedése így bekerült az Európa 2020-as stratégiába, az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés stratégiájába. A vélemény azt kéri, hogy a legkülső régiók jobban integrálódhassanak az Unióba, a vélemény azt kéri, hogy a legkülső EU régiókat is vegyék figyelembe, ami a szakbizottságunk szakterületeit illeti, az energetikát, az ipart, a KKV-kat, a versenyképességet. Aztán hangsúlyozzuk, hogy a legkülső régiók ban ösztönözni kellene az innovációt, illetve e, javítani a külső országokkal való e, kereskedelmet, azt kérjük az Európai Uniótól, hogy vegye jobban figyelembe a harmadik államokkal folytatott kereskedelemben a legkülső régiók helyzetét. Aztán éghajlatváltozás be kell vonni a legkülső régiókat az Európai Unió klímavédelmi stratégiájába, hiszen a vízszint emelkedés elleni küzdelem élvonalában ennek a küzdelemnek a frontvonalán találhatók ezek a legkülső régiók. Aztán, ami az internetet, a technológiákhoz való hozzáférést illeti, a vélemény jelzi, hogy az ilyen hozzáférés segít Európának kilábalni a válságból, úgyhogy különleges hangsúlyt kell adni a legkülső régiók integrálásának az egységes numerikus piacra. A Del Castillo jelentés az informatikával foglalkozik, illetve a drót nélküli technológiákkal, műholdas technológiákkal. Mindezek lehetővé tennék, hogy széles sávú, egyetemleges internet hozzáférést kapjanak a legkülső régiók lakosai. Végül pedig elnök asszony szeretnék köszönetet mondani azoknak a képviselőtársaknak, akiknek az országai különösen érdeklődnek a legkülső régiók sorsa iránt köszönet ezeknek a kollégáknak és a többi kollégának is, aki segített a jelentés elkészítésében. Köszönöm szépen Cavera asszony, most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak, Van Nisztároly úr először is. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. és köszönöm a az előadóasszonynak, asszonynak, akinek nagyon kiegyensúlyozott a, aki nagyon kiegyensúlyozott szöveget készített, néhány dologgal szeretnék foglalkozni. Először is nem kell kételkednünk abban, hogy a legkülső régiók megfelelő szerepet játszanak most már az Európai Unió életében. A Lisszaboni szerződés megerősítette a helyzetüket, és hogyha megnézzük a különböző öm, pénzügyi támogatásokat, akkor láthatjuk, hogy nem kell különösebben kétségbe esnünk, az ő helyzetük továbbra is szilárd, és jó kommunikáció kapcsolat van a e régiók és a parlament, illetve a bizottság között. De abban igaza van az előadónak, hogy a 2020-as ágenda új lehetőségeket jelent, és nem csak az általános kérdésekkel kell foglalkoznunk, amelyek a szigeteket általánosságban érintik, hanem bizonyos területekre fókuszálni kell. A vélemény foglalkozik ezzel, intelligens specializációról van szó. Mit is tudnak ezek a legkülső régiók, szigetek nyújtani? mi az ő speciális előnyük. Például Francia Gajánáról lőjük fel a műholdakat, és ezért nagy figyelmet kap ez a terület. Ugyanilyen fontos szerepet tölthet be a többi legkülső régió űrkutatásban, éghajlatváltozás elleni küzdelemben, földrajzi adottságaiknál fogva különleges lehetőségeket jelentenek amikor a kutatási infrastruktúrális befektetésekről van szó, meg kell nézni, hogy a legkülső régiókban mit lehetne elérni, mi jelentene nagyobb figyelmet e régiók imidzse számára. Nyilván az éghajlatváltozás adódik, mint lehetséges terület, szeretném, hogyha ez bekerülne a véleménybe. Az lenne a jó, hogyha azzal foglalkoznánk, hogy mit nyújthatnak ezek a területek, milyen infrastruktúrális és kutatási befektetéseket lenne érdemes eszközölni. Milyen helyzet a zászlóshajó vagy prioritást jelentő kezdeményezésekkel? az innováció, a technológiai fejlesztés területén nagyon fontos szerepet játszhatnak ezek a régiók. Fel kell kérni őket, hogy vegyenek részt a zászlóshajó kezdeményezésekben, illetve az Európai Bizottság egy külön bekezdésben kellene, hogy foglalkozzon a legkülső régiókkal, elkezdeményezésekben. Ennyi észrevételt szerettem volna tenni, és majd a módosítóimban is megjelennek ezek a szempontok, de jó irányban haladunk. Elnök asszony, köszönöm szépen, én magam vagyok a frakcióm árnyék előadója ezzel a e, témával kapcsolatosan. E, úgy gondolom, hogy én először udvariasságból a többi árnyék előadót hallgatnánk meg, Takula úr nincs itt, nem is helyettesítik, Türmes úr a zöldek részéről nincs itt, valaki helyette esetleg szólna, Csicseszter úr, ő sincs itt. Hát akkor azt hiszem, hogy én jövök. Árnyék előadóként. Nagyban osztom Van Nisterről úr észrevételeit. Úgy gondolom, hogy továbbra is nagy figyelmet kell szenni a legkülső régiókra. Az Európai Bizottság is hangsúlyozza a fontosságukat, és a regionális szakbizottság is hangsúlyozza a fontosságukat, a fiskális, a vámpolitikában figyelmet kell szentelni rájuk, és vannak is már eredmények. Pillanatnyilag a ezeknek a területeknek az integrálása folytatódni hivatott, és 2000 2020-ig eredményeket kell elérni, javaslatokat kell tennünk annak érdekében, hogy a e, specifikus előnyeiket kihasználhassuk a 2020-as stratégia keretében megújuló energiák, ez például olyan terület, ahol különleges adottságukat ki lehetne használni, Pillanatnyilag energetikai függőségben vannak, de ez erősség is átalakítható adhok programok helyett fontos, hogy a fő programok prioritásait megfelelően adaptáljuk rájuk a 2020-as célok elérése érdekében, energia, éghajlatvédelem, aztán Cavella asszony hangsúlyozta, hogy milyen fontos a kutatás területe, meg kell nézni, hogy milyen eszközöket lehet használni annak érdekében, hogy a gyengeségeket felszámoljuk, és az erősségeket helyezzük előtérbe. A kutatás területén és igaz ez egységesebben kell hozzáállni a legkülső régiókhoz, kevesebb különbségtétellel, a kutatás területén ez különösen fontos. Madurell asszonyhoz fordulok, ezeket a célkitűzéseket az általános kutatási programokban meg kell jeleníteni. Cavella asszony említette a, az informatikát, a távközlést, a digitális kapcsolat megteremtését, ez nagyon fontos lehet a helyi KKV-k számára. Úgy gondolom, hogy az a szándék, hogy javaslatokat kell tenni. Annak érdekében, hogy ezeket a specializációs esélyeket ki lehessen használni, jó megoldásokat kell javasolni, a gazdaságfejlesztésben, a harmonikusabb gazdaság kialakításában módosítókat fogunk benyújtani, együttműködünk az e-régiókból érkezett képviselőkkel, akik jobban ismerik a helyi sajátosságokat, és így jobban elérhetjük a kohéziós célokat. Sajnálatos, hogy az adók nincsenek itt. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem rendkívül fontos, hogy jobban integrálják az Európai Unióba és a saját régiójukba ezeket a legkülső területeket, de mindenek előtt a tagállamokhoz kell fordulni, hogy ők a saját részükről lépjenek fel, hogy bizonyos működési problémák felszámolhatóak legyenek Franciaországban például általában a legszegényebb emberek laknak ezekben a régiókban, mégis nekik a legdrágább az élelmiszer fontos, hogy azok, akik az élelmiszert értékesítik, másként tekintsenek erre a lakosságra. Nagyon fontos, hogy a lakosság szükségleteit kielégítsük, ugyanakkor fontosak a szomszédos országok is a partnerség jegyében jobban figyelembe kell venni a lakosság szempontjait, lehetővé kell tenni, hogy jobban éljenek a klímaváltozás hatásai valóban súlyosan érvényesülnek, különösen a vízszint emelkedés, és nagyon fontos elébe menni a jövőbeli változásoknak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Nincs több hozzászóló, akkor Anna Lucia Pintónak adom meg a szót, aki az Európai bizottság illetékese ezzel a területtel kapcsolatban. Jó reggelt kívánok! Az Európai Bizottság üdvözli az ITRE szakbizottság véleményét, és emlékeztet rá, hogy a legkülső régiók különleges intézkedésekből és külön támogatási keretekből részesülnek a szerződés 349-es cikkében megfogalmazott különleges sajátosságok okán. Fontos, hogy a földrajzi területükön jobban megvalósuljon az integráció, és az EEDF különleges intézkedéseket is tartalmaz a legkülső régiók megsegítésére. Az Európai Bizottság elismeri és felismeri az éghajlatváltozás kihatásait és a KKV-k fejlesztésének fontosságát a e területeken az új kohéziós politikai 2014-2020-as javaslatok erről is szólnak. A legkülső régióktól azt kérik, hogy e szektorok kapjanak prioritást a fejlesztésekben, oly módon, hogy a fenntartható fejlődés megvalósulhasson. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon kevés az időnk, de e, még néhány percünk van arra, hogy Cavela asszony reagáljon. Természetesen, elnök asszony, mindenkinek köszönöm a javaslatokat, és e, várom a módosítókat, amelyeket bekívánnak nyújtani. Bízom benne, hogy olyan vélemény alakul ki, ami a legkülső EU régiók állampolgárainak használt szolgálja majd. Köszönöm szépen, elnök asszony. <clears throat> La decisione relativamente <clears throat> al deposito degli emendamenti è per la scadenza di mercoledì. Akkor a módosítók benyújtásának a határideje február 1-e, szerda 12 óra, ez tehát a határidő. Nagyon szépen köszönöm. És akkor következő napi rendi pontunkra térünk át. Kreuzmann asszony. Michael Toyer helyett, tessék parancsolni. Krajcman úr, köszönöm szépen. Először is szeretnék bemutatkozni a belső piaci fogyasztóvédelmi bizottságot képviselem, egy nagyon fontos bizottság ba váltottam, azelőtt dolgoztam a belső piaci bizottságban, és Tajrer kollega úr kért meg, hogy vállaljam át ezt a feladatot helyette, szívesen teszem, ugyanis Európa, mint befektetési szintér az ipar számára nagyon fontos, és ha esélyt akar teremteni új munkahelyek teremtésére, akkor a befektetési feltételeket javítania kell, és ezért fontos ez az egész kérdéskör, ezt gondolom önök is tudják, látják, és a, még a néhány módosító indítvány benyújtására lesz is lehetőség. Három kérdéssel szeretnék foglalkozni. Először is a belső piac továbbfejlődése a kérdés. Egy iparbarát politikával kell megteremteni a megfelelő keretfeltételeket európai befektetések számára, egyszerűsíteni kell az előírásokat, csökkenteni a bürokráciát, és nem szabad elfelejteni, hogy 500 millió fogyasztó él Európában, ez a világ legnagyobb belső piaca, és ez egy nagyon komoly helyzet előny, ezért elengedhetetlen a belső piac további fejlesztése, erősítése, sehol nincs lehetősége a vállalatoknak elhelyezni a termékeiket, szolgáltatásokat egy olyan nagy piacon, egy ilyen nagy vásárlóerővel rendelkező piacon, úgyhogy ha itt hatékonyabbak leszünk, ez csak hasznunkra válhat. De hát ehhez egységes előírásokra van szükség, következetes végrehajtásra, a bizottság a versenyszabályokra nagyon felügyel. És hát vannak persze programok a kutatás és az innováció elősegítésére. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy az európai egyetemek a jövőben is teremtsenek munkahelyeket, amelyek lehetővé teszik a specializációt, és nagyon nagy minőséget biztosítanak. Itt még bőven van mit javítani. Ha a kutatásbarát környezetre gondolok, például a génkutatásra. Ugye eh, mostanában láttuk, hogy ugye egy nagyon eh, kritikus Európában a hozzáállás ehhez, a kérdéshez Németországban eh, számos tartományban is, és egy vállalat Németországból áthelyezte a kutatási tevékenységét az Egyesült Államokba. Ez nagyon kontraproduktív hatást vált ki, ugyanis a géntechnológia az, eh, eh, az fontos, és ott kell, hogy maradjon a mi egyetemeinken, tehát a lehetőségeket meg kell adni a vállalatoknak, és hát ez eh, a kutatás alkalmazás nélkül bizony nem működhet. Azután különböző támogatási és partnerségi programokra van szükség a magánszektornak, és be kell ebbe kapcsolódnia. Mindezt látni kell, és ez hozzátartozik a Horizont 2020-hoz is. A cél persze a KKV-k támogatása is, hát mégiscsak a felét teszik ki az Európai Unió gazdaságának, úgyhogy nagyon üdvözlöm a Kozmo programot ebben a kontextusban, és persze nem becsüljük eléggé a KKV-k innovációs erejét. A munkaerőpiaci megosztás következtében a kis KKV-k által végzett kutatás, fejlesztés nem kap akkora szerepet, pedig ez a nagy vállalatok számára is meghatározó. Ez egy igazi win-win helyzet lenne, ha sikerülne a kutatási támogatási programokat széles alapokra helyezni, és nem csak néhány nagy vállalat számára biztosítani a lehetőséget, hanem a KKV-k számára is. A harmadik, hogy szeretnénk vonzani a, a befektetőket, de ez csak akkor megy, hogyha az infrastruktúrába befektetünk, gondoljunk az energia vagy a közlekedés ügyre. Itt még rengeteg kiaknázatlan potenciállal rendelkezünk, és megfelelő energiaszállítási útvonalakat kell kialakítani. Az energia az egyik kulcsfontosságú tényező ahhoz, hogy Európában új munkahelyeket tudjunk teremteni, és ehhez megfizethető energia kell. Ehhez viszont ö, ö, az kell, hogy, hogy megfelelő szállítási útvonalak legyenek, és itt bizony veszélyek vannak. Itt egyre nagyobb magánbefektetésre lesz szükség. Ugye nőnek a, a, az energiaárak, csökken a, a rendelkezésre álló nyersanyag, ez nagy fenyegetést jelent Európa számára el akarjuk érni az éghajlatváltozással kapcsolatos célokat. Hát ez az energiárak növekedése nélkül nagyon nehéz. Intelligens megoldásokon kell dolgoznunk. Mindenki kevesebb széndiokszidot akar kibocsátani, na csak hát megfelelő egyensúlyra van azért szükség, hogy elérjük a megtakarítást úgy, hogy ne emelkedjenek annyira az energiaárak, hogy Európa, mint befektetési szintér, ezt megsínyli. És hát a KKV-k nak és ebben ö, nagy szerepe lehet, ha segítjük őket. Hölgyeim és uraim, biztos, hogy ö, hallunk majd még néhány ötletet, és Tajder kollégával együtt örömmel várjuk ezeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krajcman kollega. Köszönöm. Hát így van. 17 percünk van most mindösszesen erre a kérdéskörre. Utána Osztagárd miniszter urat várjuk, úgyhogy van még egy kis időnk. Kelly úr, az árnyék jelentős fejlelőse néppárt, övé a szó, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen Krajcman úrnak is a bevezető szavait. Ez egy nagyon fontos terület Európa számára különösen, most a növekvő árak idején. Több munkahelyre van szükség, növekedésre van szükség, és a befektetéseket elő kell segíteni. Vannak olyan területek Európában, ahol az összességét tekintve a dolgoknak talajt vesztünk például Kínához viszonyítva, és ezért egy átfogó stratégiára van szükség, hogy ide tudjuk vonzani a külföldi befektetéseket, és ez fontos szerepet játszhat a GDP növekedése szempontjából. 26%-a a külföldi közvetlen befektetéseknek, az FTI-nak meghatározó szerepet kap, és ez nem szabad, hogy csökkentsen, csökkenjen, mert ez járulhat hozzá a növekedéshez és a munkahelyek teremtéséhez. A közlekedés, szállítás, megint egy fontos kérdés, az adózás, meghatározó tényező a befektetők számára, az egyetemek, és ennek kapcsolata a Horizont 2020-as programhoz hogyan tudnak kapcsolatba kerülni a piacsal és a kutatásnak is megfelelő eredményeket kell hoznia, például munkahelyeket teremtenie. Tehát a kutatás Európában meg kell, hogy jelenjen a termelésben, és ez nem volt mindig így, ugye nem, nem hasznosult sok esetben a, a kutatási tevékenység. Nagyon fontos a KKV-knak a szerepe és a széles sávú internet hozzáférés és rendkívül meghatározó a periférián elhelyezkedő területek számára. Tehát kreatívnak kell lenni, nyitottnak kell lenni, és mi hajlandók vagyunk, és készek arra, hogy bátorítsuk, segítsük a vállalkozásokat és másokat, hogy szerepet vállaljanak Európában a fiatalokra, és nagy szükség van. És hát a, érdekes, hogy a meghatározó pontok, amit néznek a befektetők, az az ugye a logisztikai infrastruktúra, a politikai és a szabályozási környezet stabilitása és a telekommunikációs infrastruktúra. Ezek azok a kulcselemek, elemek, amelyekre ügyelnünk kell, ezek növekednek, ezeknek lesz nagyobb a jelentősége, és mit még van, mit fejleszteni. A nagyvárosok, Párizs, London, Frankfurt, nagyon jól működnek, más országokban is vannak városok. Tanulni kell ezekből a példákból, és biztos vagyok abban, hogy lesz fejlődés, és a 20-20-as célokat ezek segítségével el lehet majd érni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kelly úr. És most Corrada de Campos kollégái a szó. Először is szeretnék köszönni, gratulálni a tegnapi kinevezéséhez. Másodszorban pedig Kreuzmann úrnak szeretnék gratulálni hogy megválasztották a bizottság tagjává. Nagyon nagyra értékeljük a e, belső piaci e, bizottság munkáját is, és azt, amit Kreutzmann úr e, végzett a belső piaci területen. Ez egy nagyon fontos munka. Most pedig szeretném elmondani, hogy nagy mértékben értek ezzel az ösztös bekezdéssel. Vannak bizonyos javaslataim, hogy ezt az öt javaslatot kibővítsük. Az egyik a tőke. Fontos itt az emberi tőkére is gondolni, egy kicsit meg kell erősíteni a szabadfoglalkozásúak helyzetét, aztán ott van a képzés, az európai oktatás nevelés, aminek kapcsolódnia kell az innovációhoz, az egyetemeket jobban be kell kapcsolni a kutatásban, a technológiai munkálatokba. Ez mindenképpen olyan munka, ami a csendben megy, viszont ezt értékelni kell. Az úgynevezett szabványosítás, a standardizálás megint csak egy olyan terület, ahol szeretnénk az ipari aspektusokat továbbfejleszteni Európában meg kell mondani, hogy 2020-as eh, európai orientáció nagyon helyes, ami a nagy kihívásokat, a jó egészség, az eh, előregedés, klímaváltozás eh, kérdéseket illeti, illetve a vízellátás biztonsága, élelmiszerellátás, egészségügy, nanotechnológia, elektronika, különböző biológiai aspektusok, zöld technológia, ezek mind helyén valóak, de nem szabad, hogy megfeledkezzünk az európai alapiparágakról, mint a a gépjárműipar és egyéb technológiák. <clears throat> És a kultúrára is val is foglalkoznunk kell. Erről nagyon kevés szó esik, de hogyha jól meggondoljuk, akkor a versenyképessége az Európai Uniónak például futball területén most gondoljuk csak el, hogy mi lenne ezzel az iparággal, ugyanúgy a turizmus és más eh, egyek is tovább kell folytatni az úgynevezett smart törvényeket, tehát az egyszerűsítést, a belső piaci akadályokat tovább kell lebontani, és az elektronikus szolgáltatásokat nem csak a pénzügyi szolgáltatások területén, és a transatlanti kapcsolatokat is eme erősíteni kell, valamint a csőd törvényeket is jobban ki kell dolgoznunk. Amikor a költségcsökkentésekről beszélünk a vállalatok számára, az úgynevezett business costról, akkor itt szerintem egy pozitív megközelítést kellene alkalmazni, megerősíteni a termelékenységgel járó nyereségekből, hogy ne az történjen, hogy egy a tényezőt a munkaerő költségét csökkentjük kizárólag. És végezetül, ahogy elmondta az egyik kollega, emlékeztetni kell arra is, hogy az államadóság hogyan alakul. Ez nagyon fontos a bizalmi légkör szempontjából, illetve a közös valutánk szempontjából. És ez meghatározza a befektetéseket is. Jelenleg ez nem túl pozitívan néz ki, a forgatókönyv nem igazán jó, és ezt ezzel is foglalkozni kell egy ilyen jelentésben. Miniszter úr, 5 percen belül körülbelül itt lesz, tehát nagyon kevés időnk van. Tehát, hogyha valakik szót kérnek, két percet kaphatnak személyenként, Prodi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, hogy ebben a gondolkodási folyamatban figyelembe kell vennünk egy elemet, amennyiben Európa fel akarja tartani a manufakturális tevékenységet, tehát a gyártóipart. Megvannak ezek a kultúránk, tehát manufakturális kultúrával rendelkezünk. Ez világméretekben is kiemelkedő helyre tesz minket, és nem szabad, hogy felhagyjunk ezzel a kultúrával. Egy olyan iparpolitikára van szükség, ami segíti ebben az ágazatban a beruházásokat Európában. És különösen azokról a befektetésekre gondolok, amelyek biztosítják a versenyképességet. Tehát meg kell őriznünk a versenyképességet más országokhoz képest. Mondok egy példát, például Kína. Kínának a politikájában vannak olyan elemek, amelyek azt mutatják, hogy Kína szeretne az ország válni, amelyik az egész világ számára mindent gyártana. Ez nem lehetséges, és nem engedhetjük meg. Ráadásul Kína nem tudja biztosítani a folyamatos termelést úgy, ahogy ezt egyébként ő állítja időnként, éppen a válságok miatt, a pénzügyi válságok, vagy demográfiai válságok legyenek, azok, amelyek ezt az országot is sújtják. De hát vissza kell térnünk a világ szintű probléma meghatározásához, és el kell érnünk, hogy az Unió megtartsa azokat a gyártó kapacitásai tevékenységeit, amelyek létfontosságúak túlélése szempontjából. Biztos vagyok abban, hogy néhány év múlva, egy évtized múlva ugyanaz lesz majd Kínával, ami Japánnal is történt, hogy azonos mértékben leszünk versenyképesek. Köszönöm. Weber úr következik, vagy Weber asszony úr, de van egyébként egy asszony is, Weber asszony is, két percben. Alelnöke vagyok az Európai Unió Kína Bizottságnak, és volt egy kitűnő előrelépés, illetve a kínai beruházások az Európai Unió felé áramoltak az elmúlt öt évben, és ez csak egy kezdet. Ez nagyon jó dolog sok tekintetben, de feltéve azt, hogy ez a beprogramozott kínai beruházási hullám koordinált legyen európai szinten a beruhá, külföldi beruházásokkal kapcsolatban európai pol, koordinált politikára van szükségünk, ami egyelőre nem létezik. Tehát a kínaiak a 27 tagállamot egymással versenyeztetik azért, hogy ők minél jobb eredményeket érjenek el minden nagy gaz, európai gazdasági szereplő rendelkezik koordinációs eszközökkel. Az Egyesült Államokban például van egy eh, beruha- eh, külföldi beruházások bizottsága, és minden olyan alkalommal, amikor külföldi beruházók megjelennek az Egyesült Államok piacán, akkor ez a bizottság eldönti, hogy célszerűek ezek a beruházások, milyen veszélyeket jelenthet ez az amerikai geostratégiai érdekekre, illetve milyen hatással van ez a stratégiai vagy a kibontakozó iparágakra. Tarcsányi úr, éppen aki felelős az európai beruházásokért, ugyanezt szeretné elérni az Európai Unió szintjén is. Ez mindenképpen nagyon hasznos lenne. Tehát mindössze annyit szeretnék mondani, hogy a viszonosság alapján a kínaiak nagyon koncentrált politikát folytatnak. Három típusú beruházást és ágazatot tartanak számon. Az egyrészt vannak a tiltott ágazatok, nagyon sok van náluk ilyen, az infrastruktúra, távközlés, a bank, a biztosítók, tengerhajózás, és nagyon hosszú, a, aztán az, ahol, ahol a külföldi beruházás megengedett, de visszafogott, például a gépjármű, a gépkocsi gyártás, az európai gépkocsi gyártók 49%-nál többen nem rendelkezhetnek a vegyes vállalatokban, miközben a az kínaiak gond nélkül felvásárolják a Volvo-t és másokat, és akkor vannak az ösztönzött ágazatok. Az ösztönzött ágazatok azok, ahol az kínaiaknak szükségük van a mi technológiánkra. Tehát nem szabad naívnak lenni beruházási tekint, politika tekintetében, hanem nekünk is kell egy külföldi beruházás bizottság Európai Uniós szinten. Köszönöm szépen, Van Nisztelrooy úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben támogatom, amit eh, hallottunk a eh, kollégáktól. A beruházások esetében mindenképpen úgy kell eljárnunk, hogy az Európát szolgálja. Meg kell dönteni, hogy ki az, aki most eh, Görögországban hajlandó befektetni? A kínaiak. És nagyon fontos ez a és kínai termékeket árasztják el az Uniót. Hogyha nem foglalkozunk ezzel, akkor azt mondhatjuk, hogy kell, nem kellően kidolgozott a mi politikánk a külső beruházásokkal kapcsolatban, és Weber úr mondott valamit, aminek teljesen megvan a helye, hogy igenis szükség lenne egy ilyen bizottságra. És egy módosítást kellene benyújtani a, egy kicsit jobban kellene összpontosítani a beruházások esetében. Nem akarom azt mondani, hogy agresszívabb fel kellene fellépnünk, hanem jobban végig kellene gondolnunk, hogy mi az, ami jó a különböző ágazatoknak és az egyes országainknak. Mert ha nem így tesszük, akkor egyszerűen el fogjuk veszíteni a helyzetünket, és lesznek olyan ágazatok, amik átmennek a kínaiak kezébe. Elfigyelembe kell venni, hogy hogyan néz ki az infrastruktúra. Számos olyan kérdés van, ahol lépnünk kellene az elkövetkezendő években. Mert ha nem tudjuk megvalósítani a szükséges beruházásokat, akkor nem fogjuk tudni vonzani a vállalatokat sem. És hogyha a nagy vállalatok elmenek, akkor mindent elveszítünk. Ez nagyon fontos, hogy ez a jelentésben is megjelenjen. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek és szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek is a módosító indítványokért, és megköszönném, amit Dekaposz úr mondott. Fontos, hogy a, hangsúlyozzuk az emberi tőkét, és egy módosító indítványt ilyen irányba beterjeszteni, csökkenteni a költségeket, jobb hatékonyságot, termelékenységet elérni, ez is nagyon pozitív a költségek önmagukban nem ö, fontosak, hanem maga a termelékenység és a hatékonyság a kérdés. Köszönöm szépen. Utolsó ö, információ, a módosító indítványokat ked, tehát január 31-e dél előtt kell beterjeszteni. Tehát ezt a vita részt akkor most lezárjuk, és most üdvözöljük Osztergán miniszter urat, aki az innováció és kutatás területével foglalkozik Dániában, valamint a felsőoktatással. És azért jött el hozzánk, hogy bemutassa az elnökséget. Elnézést, miniszter úr, hogy egy kicsit csúsztunk. A vita 12.30-ig tart majd, és azonnal meg is adom a szót Oszegárd miniszter úrnak. Körülbelül 15 percet kapna a miniszter úr, és utána pedig kérdéseket szeretnénk önnek feladni, feltenni, és akkor ön válaszolna rá, öné a szó. Thank you, Madam Chair. Let me... Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg azzal, hogy gratuláljak az új pozíciójához, az ITRE bizottsági elnökséghez. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek azért is, hogy megmutathatjuk, hogy milyen ambíciói vannak a Dán elnökségnek a kutatás innováció területén Amióta a legutóbb voltunk elnökök, nagyon sok minden történt Európában és világviszonylatban is. Emlékszem a 2002-es kopenhágai csúcsra, amikor megszületett a döntés, hogy tíz új tagállamot fogadunk be, és ezzel bővítjük az Európai Uniót, ami a legnagyobb bővítés volt. És az Európai Unió történetében is történelmi időket éltünk Jelenleg Európa nagy gazdasági válságot él át, ami megrengette az együttműködésünk alapjait is. Kihívá, kihívó időszakokat élünk, nagyon fontos, hogy kikerüljünk a gazdasági válságból. Ugyanakkor Európának meg kell oldania a határon átnyúló problémákat is az energia, környezetvédelem, biztonság, terület, környezetvédelem területén. A Dán elnökség négy főterületet tűzött ki. Egyrészt is egy felelős Európára van szükségünk, csak úgy lehet elérni a növekedést és a versenyképes Európát, hogyha a tagállamok életképes gazdaságpolitikát folytatnak. Mindenkinek bíznia kell a piacban és abban, hogy a prosperitás megújulhat. Európai szintű döntéshozatalban pedig a közösségi módszereket kell előnyben részesíteni gazdaságban, társadalomban úgy kell eljárnunk, hogy a sokszínűség, a kultúrák ne összenyvedjenek csorbát. A több éves pénzügyi keret az MMF kérdését úgy kell megvitatnunk, hogy minél tovább tudjunk, minél messzebbre tudjunk lépni. Egy második prior, prioritásunk az, hogy Európa dinamikus legyen. E, közös egységes belső piac. Egy piacra van, olyan piacra van szükségünk, ami az európai állampolgároknak munkaalkalmat és prosperitást nyújt. Innovatív megoldásokat kell szorgalmazni. A kihívás rendkívül nagy, lassú a növekedés, nagy az adósság, és nagyon sok munkahely veszik el. A növekedés és a munkahelyteremtés támogatásra támogatást kell, hogy kapjon. Itt a kiválóságot, a felsőoktatást, a kutatást kell szorgalmazni Európában. A tudás háromszökének pedig a minél kisebb kell, hogy legyen távolság a tudás és az ipar az alkalmazás között. E, Európa nem, Európa nem szabad, hogy egy poros múzeummá váljon, hanem saját határainkon túl is erőt kell e, létrehoznunk. A harmadik prioritásunk pedig a zöld Európa. E, globális vezető szerepet kell betöltenünk a zöld gazdaságban alkalmazkodnunk kell, egy jobb, zöldebb társadalmat kell létrehoznunk, és meg kell felelnünk a kihívásoknak a klímaváltozás, a szennyezés és a, az erőforrások területén ez fogja meghozni a növekedést és a munkahelyteremtést. Például az energia fogyasztás az elmúlt következő 25 évben 30%-kal fog emelkedni a becslések szerint ugyanakkor az olaj készletek pedig jelentősen csökkennek. Európának importálnia kell az energiát, ehelyett inkább a zöld munkahelyekbe kellene fektetnünk. A bizottság azt becsülte, hogy ez körülbelül két millió munkahelyet eredményezhetne. Egy biztonságos Európára is szükségünk van, Európának, az állampolgároknak a biztonságát meg kell őriznünk globalizált világban egy erős európai együttműködés segítségével. Emellett a több éves pénzügyi keretek keretében folytatni fogjuk elnökségünk alatt a 2020-as stratégiát, ez az európai együttműködésre is nagyon fontos. A Dán elnökség alatt a tanácsnak foglalkoznia kell számos jogalkotási feladattal a kutatás és a az innováció területén. A Horizont 2020-as ide tartozik, illetve az EIT, az Euratom és a GSM mi a magunk részéről a Horizon 2020 ra koncentrálunk. Európa jövője ettől függ a tudománytól és az innovációtól. Ha megfelelő utat kell választanunk a keretprogramhoz, az e, innovációra és a kutatásokra. És egyetértünk abban, hogy a hangsúlyt a majdani, a jövőbeni munkahelyek létrehozásába kell fektetni, a biztonságos környezetet kell kialakítani, és meg kell erősíteni Európának a pozícióját a technológia, a kutatás, fejlesztés területén. A Dán elnökség mindent meg fog tenni, hogy a szinergiák és a komplementaritás minél jobban megvalósuljon, és a kohéziós politikán kerül a közös agrárpolitikán és más területeken, oktatás és egyéb területeken is megvalósuljon. Egyetértünk abban, hogy a Horizon 2020 nak hozzá kell járulnia a nagyobb koherenciához a nemzeti kutatási programokkal karöltve. A kutatás és innováció ez prioritás a Dán elnökség számára, és Európa növekedése és versenyképessége szempontjából. És a kiválóságot akarjuk megtartani, ez legyen a szelekciós kritérium, amikor arról döntünk, hogy milyen programot finanszírozunk. És eh, erős eh, önálló európai kutatási tanácsot szeretnénk látni. Fontos az egyszerűsítés és a rugalmasság a programokban. Ez tudja biztosítani a nagyobb részvételt az ipar részéről, valamint a kis és közepes vállalatok számára. Kevesebb bürokráciát, több kutatást, ez kell, hogy legyen a mottónk és most hagy mondjak néhány szót arról, hogy hogyan szeretnénk az elnökségünket levezényelni. Készen állunk arra, hogy a Horizon 2020 as tárgyalásokat lefolytassuk a tanácsban. Az időzítés nagyon szoros az ütemterv, hogyha 2014-re e, el akarunk készülni ezzel. Éppen ezért egy ambiciózus célokat kell kitűzni saját magunk számára az elnökségünk alatt, hogy nagyon pontosak legyünk, azt szeretnénk, hogy a Horizont 2020 ban és május 31-ére elérjük a célkitűzéseinket. Az első fázisában elnökségünknek meg fogjuk vitatni a Horizon 220-nak a felhasználását a fő értekeltekkel. Kopenhágában lesz február 1-én a miniszteri értekezlet, ahol a fő szereplőkkel fogunk tárgyalni. A miniszteri konferencia követi az informális miniszteri tanács február 12-án, ahol továbbra is a Horizon 220-ról folynak majd a tárgyalások és örömmel üdvözöljük ezen a tárgyalásokban az Európai Parlamentet is, Merroler asszonyt, aki raportőrként, hogy egy indító bevezetőt mondjon a tanácsülésen. Február 22-23-án pedig lesz egy orientációs vitánk a Horizont 220-ról. Az önök kritikájával együtt március 2 itt az Európai Parlamentben fogunk ezzel foglalkozni. Ez közösen az Európai Parlamenttel és a bizottság részvételével fogjuk lefolytatni. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy informális vitát folytassunk az első fázisában a tárgyalásoknak a Horizon 2020 ról Bízom abban, hogy a szeminárium jelentős hozzájárulást ad majd a további tárgyalásokhoz a, ezen, ezen kérdéskörben. Tehát engedjék meg, hogy azzal zárjam, hogy ez az elnökség mindent el fog követni annak érdekében, hogy a lehető legjobb együttműködés valósuljon meg az Európai Parlamenttel. Az együttműködés az intézményeinkkel, a kutatókkal, az iparral döntő fontosságú ahhoz, hogy sikeres és időbeni eredményeket érjünk el a tárgyalásokkal. Lengyelország a Ciprussal is, hogy, hogyha konstruktívan végezzük a feladatokat, akkor el tudjuk érni a céljainkat, és jelentősen tudunk előrelépni a szakadékok áthidalásában a keretprogramtól a Horizon 2020 felé. Ezzel szeretnék köszönetet mondani figyelmükért, és akkor várom a kérdéseiket. Grazie, ministro Ostergaard, che oltretutto stato... Köszönöm szépen, Esztergor miniszter úr és azt külön köszönöm, hogy tökéletesen betartotta az időkereteket. Köszönjük. Aki még szót kér, iratkozzon fel, de Castillo asszony szólhat hozzá. Először tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr! irigylésre méltó elnökségük van, az energiahatékonysági e, ügyjel foglalkoznak ebben a fél évben, illetve az egyik legnagyobb e, közösségi finanszírozású programmal, a kutatási e, keretprogrammal, amit ugye most 2020 horizontnak neveztek el. Ezzel párhuzamosan a mi szakbizottságunkban majd látni fogja, hogy számos parlamenti képviselő követi mindezeket az aspektusokat, és rendelkezik igen nagy szakértelemmel, úgyhogy ígéretesen indul ez a fél év. Én néhány fontos szempontot szeretnék megemlíteni. Azt mondhatjuk, hogy idézőjelben nagyon sok időnk lesz megbeszélni mindezeket, hiszen ön értesülni fog a szakbizottsági vitákról, az Európai Bizottsággal eddig nagyon eh, jó volt az együttműködésünk, a bizottság átvette, beépítette a mi eh, szempontjainkat a eh, javaslataiban, de még további jelentős jobbításra van lehetőség, és a szakbizottság ezzel fog foglalkozni. Három dologra szeretnék most rátérni ezzel kapcsolatban. Az általános finanszírozási dolgok eléggé aggasztanak bennünket, hiszen logikus, hogy a finanszírozás meghatározza a tartalmat, hogyha nem párhuzamosan működünk, akkor olyan tartalmakról hozunk esetleg döntést, ami nem kap majd finanszírozást, és lehet, hogy feleslegessé válik a munkánk. De hogyha a finanszírozásról megfelelően tájékozódhatunk, akkor látni fogjuk, hogy melyek a prioritások, hol kell tartalmat jóvá hagyni. A második dolog az úgynevezett eszközök kérdése. Érdemben nincs nagy változása múlthoz képest, nincs sok újdonság, de úgy gondolom, hogy sokkal ö, nagyobb prioritást kell adni azoknak az eszközöknek, amelyek valós ö, nemzeti programbeli nyitást tesznek lehetővé. így jöhet csak létre a híres európai kutatási térség, de nem igazán világos a csomag tartalma, projektekhez kell prioritást meghatározni, vagy pedig attitűdök lesznek a fontosak, meg kell nézni hogy hogyan akadályozhatjuk meg, hogy a kisvállalkozási, illetve kis egyetemi projektek eltűnjenek a nagyok javára. Kárvályó asszony készített egy jelentést, így az Európai Parlament jelentősen kontribuált az egyszerűsítéshez. Az egyszerűsítés mindig fontos cél volt, és az egyik jelentős függőben lévő ügyet képezte. De még tovább kell finomítani ezeket az aspektusokat, és ezért említeném, miniszter úr, konkrét példaként, hogy eljött az idő, hogy komolyan foglalkozunk a konzorciumok által elvégzett munka megfizetésével. Úgy gondolom, hogy a kutatásban szerepet játszó kutatók, tudósok nagyon sok reményt fűznek az egyszerűsítéshez, de még mindig nagyon sok mindenen lehetne javítani. Részünkről mi kötelezettséget vállaltunk, együtt fogunk működni. Köszönöm, most pedig Riera Madurel asszony következik a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, a képviselőcsoportom nevében üdvözlöm a szakbizottságot, és szeretnék köszönetet mondani mindazokért a magyarázatokért, észrevételekért, amelyeket a ön, öntől a bevezetőjében hallhattunk. Egyetértek önnel, egyetértek a célkitűzésével, biztos vagyok benne, hogy sikeres elnökség lesz ez, és de Castillo asszony is említette, a tudomány, az innováció szempontjából nagyon időszerű, kérdésekről beszélünk most. A Horizon 2020 programra javaslat megérkezett, még ha az idén nem is születik meg a végleges döntés, nagyon fontos az elkövetkező hat hónap. Nagyon sok kérdésről kell majd vitát folytatni önnek, az innovációval kapcsolatosan, különösen, és jól ismerjük az ön széleskörű tapasztalatait. Köszönjük, miniszter úr, a bevezető megjegyzéseket nem ismételném meg de Castillo asszony szavait, de én is néhány konkrétummal foglalkoznék az Európai Bizottság által Horizon 2020 néven tett javaslat kapcsán. Láthattuk hogy a múlt nyáron bejelentett dolgok egy részét tovább viszi a tanács. Miniszter úr, szeretnénk különösen az egyszerűsítés terén megállapodásra jutni. De Castillo asszony is hangsúlyozta ezt, az minisztériuma, ha jól tudom, akkor radikális egyszerűsítés pártján van. Tudjuk, hogy ez időnként nehézséget vet fel, de a bizottság is szeretne előrelépni ezen a területen. Mindezek ellenére a kutatói közösség egyszerűsítési igényeinek nem mindenhol felel meg ez az új javaslat. Nyilván ismerjük a nehézségeket, amelyek a problémák hátterében állnak. Szeretnénk, hogyha messzebbre lehetne menni, és támogatjuk majd önt. Aztán a Marie Curie ösztöndíjak kérdése. Azt hiszem egyetérthetünk, hogy kulcsfontosságú eszközről van szó, a fiatalokat ezáltal lehet a kutatás világába csábítani, és ez nagyban javíthatja a versenyképességet. Nos, úgy gondoljuk, hogy a költségvetési keret nem megfelelő. Nem tudom, hogy ön mit gondol erről. Az iparhoz való kapcsolódást is említette ön. Véleményem szerint ezt tovább kellene erősíteni. Kíváncsian várjuk az ön álláspontját. Aztán a nagy társadalmi kihívások kérdésében ön ugye azt kívánja, hogy csak bizonyos korlátozott prioritás, korlátozott számú prioritás legyen a javaslatban. De nem kellene inkább széles körű definícióval élni, hogy témánként több projektet is finanszírozni lehessen? Nem gondolja, hogy ez a korlátozás a finanszírozható projektek számát is behatárolja? Ez agasztó lenne. Jó lenne, hogyha a kezdetekkor egyértelmű iránymutatással rendelkeznénk. Kérdezném azt is, hogy részleges megállapodásra törekszenek-e önök az elnökségük végéig. Ez jó ötlet lenne. A Horizon 2020-as előadójaként szeretnék együttműködni a többi frakció árnyékelőadójával, de természetesen a bizottsággal és a tanácssal is, hogy jelentős megállapodásra juthassunk a jövőnk szempontjából kulcsfontosságú terület. Tízen jelentkeztek hozzászólásra, nincs több koordinátor, aki hozzászól. Három percet kap minden hozzászóló, aztán miniszter úr válaszol. Bácsi Tisz úr az első. Gerbiamą pirmininkę. Gerbiamas ministrė, iš tikrųjų Danijos Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, a Dán elnökség programja valóban nagyon ambiciózus, és üdvözöljük ezt Gratulálunk Dánielnak, hogy a válság idején ilyen ambiciózus programmal áll elő. Bízunk benne, hogy sikeres lesz. A következő kérdéseink lennének az EU 2020-as stratégiája elég fenyegető ö, körülményekkel kell, hogy megbírkozzon, így például a demográfiai problémákkal a tagállamok többségében. Dánia milyen, javas, milyen megoldásokat javasol például az egészségügyben, eh, illetve eh, hogyan lehet eh, a magán és állami szolgáltatók együttes működését megvalósítani az egészségügyben. Ez egy nagyon fontos terület, amit kevesen látnak át. Nagyon örülnék, hogyha a miniszter úr erről is szólna. Köszönöm. Köszönöm szépen. Johnson képviselő következik. Danska ordförandeskapet har tagit när det gäller eh, de här frågorna. Och jag... Nagyon szépen köszönöm a Dán elnökség. Nagyon jól indított ebben a témában, és nagyon jól kezelte ezt mindeddig. Én is részt vettem azon a találkozón a Dán elnökséggel, a bizottságom delegált, nagy öröm volt ez számomra, és meg vagyok győződve arról, hogy a Dán elnökség kiválóan felkészült. Egyebekben az volt a benyomásom, hogy a Dán parlament képviselői tényleg válvetve együtt dolgoznak a kormányjal, és a Dán kormány is nagyon jól indított. Az én frakcióm részt fog venni a Horizont 2020-as csomagban. Nagy kihívás ez, de örömmel várom. És mint az ALDE frakció képviselője, Szeretném még a skandináv országokban folyó innovációs munkát megemlíteni. Összességében egyetértek azzal, amit a minisztertől hallottunk prioritásokról, fókuszpontokról. Örülünk, hogy ilyen becsvágyó menetrendet határoztak meg, és már az első szakaszban is aktívak. Két kérdésem lenne mi szeretnénk a gazdasági részt erősíteni, ezt az inputot. Erősíteni kell ezt, másrészt azonban arra is ügyelni kell, hogy minden működőképes maradjon, és megvalósuljon. Ugye előfordulhat, hogy gazdaságilag nagyon sok befektetésre kerül sor, azonban ennek a hatása következménye elmarad, holott a hatás a meghatározó, és erre is hangsúlyt kell helyezni. Egyetértek azokkal, akik ezt már elmondták, tehát szükség van az eszköztára, csak éppen annak működnie is kell. Ebben az összefüggésben nagyon fontosnak tartom azt, hogy erős, markáns befektetésekre van szükség egyrészt, másrészt csökkenteni kell a bürokráciát, lehetővé kell tenni a kis és közép vállalkozások számára, és hogy ők kicsit korlátozottabb, kisebb kutatási projektekkel is részt vehessenek ebben a programban. Fontos az is, hogy lehetővé tegyük sok tagállam, sok képviselője között az együttműködést, akár regionális szinten is. És ezt a regionális szintet is hangsúlyozni kell, ezek komoly kihívások, sok összefügg egymással, kombinálhatók és egymással összefüggésbe hozhatók a Horizont 2020-szal, a kohéziós politikával is nyilvánvalóan csúcs teljesítményekről van szó a Horizont 2020-ban, és ezt kellene összekapcsolni azzal, ami a strukturális alapok segítségével már megvalósul. Például az infrastruktúra fejlesztése. Ez együtt kell, hogy eh, kiválóságot, excellence-et, csúcs teljesítményt eredményezzen. Ezt kellene a teljes európai együttműködésben elérni. Végezetül pedig annyit szeretnék mondani, hogy Nekünk az Európai Parlamentnek nagyon intenzíven részt kell vennünk a Horizont 2020-ban, különös tekintettel a mi bizottságunkra, amely nagyon komoly kihívások előtt áll. Együtt kell működnünk, eddig is ezt tettük, és nagyon remélem, hogy a különböző tagállamok képviselői mind-mind sikra szállnak azért, hogy megmaradjon ez az együttműködés, hogy megfelelően összpontosítsunk azokra a kihívásokra, amelyek ebben a programnak megjelennek. Köszönöm és remélem az együttműködést, és nagyon jó, hogy, és reméljük, hogy elősegítjük a fejlődést Európában ezen a téren. Köszönöm. Tomzon úr. Og kære uh, minister, Vi har glædet os til, at du skulle komme her. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, és nagyon örülök ennek a párbeszédnek a Dán elnökség alatt. A Horizon 2020-as csomaggal kezdtük a munkát és azt hallottuk, hogy ezzel nem is leszünk készek a Dán elnökség alatt, de hát mindezzel együtt a Dán, Dán elnökségnek nagyon ambiciózus céljai vannak. Ugye tegnap folytattunk vitát a 2020-as csomagról, a Horizont 2020-ról, vannak más keretprogramok is persze. Ebben az a jó, hogy a tematikus megközelítéstől eljutottunk egy más megközelítésig, ahol a nagy kihívásokra tudunk összpontosítani, éghajlatváltozás, egészségügy, tehát ezek a nagy kérdések. Az elmúlt héten a Kopenhágai Egyetem itt Brüsszelben egy nagyon integrált megközelítést mutatott be a diabétesszel kapcsolatban. Az orvosok antropológusokkal működnek együtt a diabétesz megelőzése céljából, és itt Brüsszelben mutatták be ezt a projektet. Az új programban, ami szerepel, az csak örömmel tölthet el minket. De egy dolog azért aggaszt. Társadalomtudósok és a humanitárius ügyek nem szerepelnek már ebben a programban. Tegnap az is elhangzott, hogy ugye a fizika sem szerepel itt, de az atomfizika azonban mégis jelen van, ahogy megállapíthattam. Azt gondolom, hogy jó sok pénz szerepel itt az előirányzatok között, itt a bizottságban, van ugye egy kutatási tanács, megpróbálunk bizonyos jelenségeket felkutatni, mert azt mondjuk, hogy minden politikai döntést tudományos alapon kell meghozni. Nem arról van szó, hogy ilyen általánosítások alapján dolgozunk, hanem megfelelő információkra van szükség, és ez a társadalomtudományokra is pontosan igaz. A social science is ide tartozik, és azt kell, hogy megalapítsam, hogy erre bizony nem jut már pénz. Hát Európának nem csak az éghajlatváltozással és az egészségügyel van problémája, hanem ott a bevándorlás, a nemzetközi szervezet bűnözés, az emberkereskedelem. Ez mind a társadalom tudományi kihívások közé tartozik. Itt is együtt kell működnünk, és hogyha ez nem kerül be ebbe a programba, akkor bizony az hiányos marad. Éppen ezért eszközöket, forrásokat kell találni az ezen a területen folyó kutatásokra is, és nem csak gazdasági kutatók dolgoznak ezen a London School of Economics-ben például, hogy hogyan keveredhetünk ki a válságból, hanem a társadalom tudósoknak is kell ezen munkálkodniuk, és a Dán elnökségnek azon kell lennie, hogy ezt a lehetőséget nyitva hagyja a társadalomtudományok számára, hogy tovább folytathassák tevékenységüket. Köszönöm, Herzog asszony! Először is hadd gratuláljak, tegnap nem volt ehhez alkalmam az elnökké választásához. Miniszter úrtól pedig azt szeretném megkérdezni, hogy egy fogyókúrában mindig diétára és sportra van szükség. Az európai fogyókúrában, amely a válság óta körülöttünk van, eddig elsősorban a diétára, a megszorításokra fektettük a nagyobb hangsúlyt. Én nagyon örülök, és arra szeretném kérni önt, hogy egyre többet beszéljünk a sportról, arról az innovációról, ami kihúzhatja Európát a bajból. A kérdésem önhöz az lenne, hogy hogyan tudjuk közösen elérni, hogy a források erről a területről ne menjenek el. A források, amelyek az európai költségvetésben vannak. De ne mehessenek el azok a források sem, amelyek kofinanszírozásban a tagállam oldalán kerülnek befizetésbe. Milyen ötletei, milyen javaslatai vannak arra, és miben segíthetjük mi, hogy a diéta mellett a sportra is minél több forrás jusson. Köszönöm. Grazie, la parola al collega Roy. Köszönöm, Roy kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, képviselőtársaim, két kis vagy nagy dolgot vetnék fel. Ugye először is azt hallottuk, hogy a kutatás innováció meghatározó jelentőségű Európa jövője számára, és ebben az összefüggésben a zöld iparágok azok, amelyek különösen említésre méltóak. Hát arra kérném őket nyomatékosan, önöket, hogy akkor hívjuk fel a figyelmet arra, hogy Európa jövőbeni fejlődése nem csak a, green, a zöld technológiáktól függ, hanem a hagyományos technológiák fejlődésétől is. A jelenlegi válság néhányot, válságot néhány ország azért tudta gyorsabban kihevelni, keverni, mert éppen, hogy rendelkezett megfelelő hagyományos iparágakkal, autóipar, vegyipar, gépgyártás, és ott komoly sikereket ért el. Tehát akkor, hogyha a jövőt alakítani akarjuk, akkor nem csak egy oldalon kell befektetni a zöld technológiákba, hanem a hagyományosba is. Mert itt is a jövőről van szó, de nem csak szép elképzelésekről, konkrétumokról. Másrészt van egy nagy kérdés, ez gyakran szerepel a renden. Néhány tagállam kevésbé vesz részt a kutatásban. A nagy kérdés fontos kérdés. És mindannyian mindig egyetértettünk abban, hogy a kiválóság elve döntő. Úgyhogy nem lehet az öntözők Anna elve alapján szétosztani a pénzt. A bizottság megfogadta egy javaslatunkat, és hát esetleg versenyeztetik az erősebb tagállamokat, meg az éppen most feltörekvő tagállamokat ezen a területen. Tehát egy versenyt kellene kialakítani ahhoz, hogy új dolgok szülessenek ott is, ahol még ez nem alakult ki igazán. Tehát ott is nem, az, nem csak az erősöket akarjuk erősíteni, hanem a gyengéket felhozni. A harmadik kérdés, hogyha a nap végén nem kapunk több pénzt, akkor és csak a meglévő forrásokkal kell, kellene boldogulnunk, remélem nem így lesz. De azt hiszem, hogy azért arról is komolyan el kell gondolkodni, hogy hogyan tudunk prioritásokat, súlypontokat meghatározni, mi fontos, mi kevésbé fontos. És erről már most el kell kezdeni vitatkozni, még pedig strukturális, elvi ö, szinten, hogy nehogy aztán a végén egyfajta ö, vitára, ö, veszekedésre kerüljön sor. Ha ezt megelőzhetnénk, azért nagyon hálás lennék. Köszönöm. Weber. Oui, d'ailleurs, je joins euh, mes félicitations Én is csatlakozom a gratulációkhoz, amelyek kollégáim részéről már elhangzott, és osztjuk az ön által felvázolt ambíciókat. Jean Monnet azt mondta, hogy ha újra kellene kezdeni, akkor a kultúrával kezdeném mi ugye az acéllal és a szénnel kezdtük, de a szén és az acél a 21. században az nem más, mint az innováció és a kutatás. Tehát egy olyan tárca tartozik önhöz, ami valóban döntő fontosságú. Sajnos Európa lemaradásban van. Nem szeretném feltenni azokat a kérdéseket, amelyet már kollégáim feltettek, hanem inkább egy más megközelítésből egy kicsit talán más innovációt és kutatást fejleszteni Európában, ez nagyon fontos, mint mondottam, de szemben állunk egy olyan problémával, hogy ezt a forrást egyszerűen egyesek kizsákmányolják. A folyamatosan megsértésre kerül a szellemi tulajdon, és nem csak Kína részéről. Hogyan képzeli el, a szabadalmaink, a technológiánknak, az ipari és szellemi tulajdonunk megvédését, mert ez egy olyan probléma, ami egyre nagyobb mértékű lesz. Grazie, la parola, collega. Köszönöm szépen, Kelly úré a szó. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a miniszter úrnak a beszámolójához, és különösen ahhoz, hogy ilyen határozottan ö, ö, kíván foglalkozni a, ezekkel a kérdésekkel az elkövetkezendő hat ö, hónapban, és a prioritások ö, ö, a kutatás, az Erasmus és az egyebek valóban rendkívül fontosak. Két kérdésem van felvázolta, hogy mennyire fontos, hogy az egységes belső piac kiteljesedjen. Hogyan lehet ezt hat hónap alatt megvalósítani? Ez az első kérdésem, a második pedig, hogy a saját országomat tekintve a zöld gazdaságnak a fejlesztése megújuló energiák tekintetében vannak-e kezdeményezések, ötletek, hogy a legjobb gyakorlatot elterjesszük, amíg sok esetben vannak, és ez segíthetne abban, hogy ambícióinkat elérjük a 2020-as stratégiában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jordan Cizelli úr szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm miniszter úr a nagyon világos előadását elmondott, illetve hogy felvázolta az elnökség prioritásait. Úgy gondolom, hogy a munkánkat a 2020-as horizontra kell összpontosítani, de ugyanakkor döntéseket is kell hoznunk, olyanokat, amik már miniszteri szinten meg, van, megtörténtek, és ezeket aztán végre is kell hajtanunk. Tehát az európai kutatási területről szeretnék kérdezni, ön maga is mondta, hogy nagyon nehezek ezek a lépések és lassúak. Ugyanakkor mégiscsak ez az, ami segíthet a keretprogramunk optimalizálásában. A az úgynevezett tudás szabad mozgása, amit ugye Jubjánában került eldöntésre, ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy milyen tervei vannak a további kutatás, illetve a tagállamok kutatási programjának a harmonizálására, illetve a szinergia elérésére. Hogyan gondolja, hogy a miniszterek mit akarnak tenni ezen a területen a saját hazájukban, párhuzamosan a Horizon 220-as döntésekkel. Köszönöm. Van Nistelrooy kollega következik. aansluitend ook bij de vragen die al gesteld zijn. In de eerste plaats egy eh, dolog, ami eh, kapcsolódik a már feltett kérdéshez. Továbbra is aggódunk 30-40 százalék plusz jelent ez a költségvetések számára. A tagállamok ugyanakkor a saját ö, ö, hozzájárulásukat lényegesen igyekeznek csökkenteni. A tanácsban és az elnökségben önnek hogyan gondolják mindezt kezelni? Mert ö, ugye, hogyha egy meg egy az három, az nagyon jó, de hogyha egy meg egy az nulla, akkor nem megy a dolog tehát a dolgok nagyon jól néznek ki, de hogy lehet eh, a tanácsban keresztül vinni a szükséges növelést? A második dolog, hogy a legfőbb beruházások, amelyekre szükségünk van a kutatási infrastruktúrában, ezt hogyan fogják megvalósítani? valószínűleg két területre fogják tenni Európában ezt a pénzt, nem 16 helyre, de van-e valamilyen specifikus elképzelés ezzel kapcsolatban? A másik pedig, hogy a humán és a szociális tudományokat említették. Ez olyan terület, amivel szín foglalkozni kell. Nyilván vannak tapasztalataik Dániában. Technológiai szempontból lehet, hogy sok mindent tudunk csinálni, de vannak iparágak, amik már elmentek, és elmentek, és, és már elveszettek, de miért? Azért, mert az innovációs folyamatban mi végigmentünk az összes lépcsőn. Lehet, hogy erre oda lehetne figyelni a humán és a szociális tudományokra. Nagyon sok eszközünk van, amivel lehet vonzani a beruházásokat. Van megosztási alap és egyéb lehetőségek. A parlament annak idején ezt seg, támogatta, két milliárdot tettek el, és ez fölment 16-ra, de hogy lesz ez a jövőben? Köszönöm. Köszönöm. Patricia Tojáé a szó. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden én is gratulálni szeretnék a Dán elnökségnek és önnek miniszter úr, amilyen világosan és ambiciózusan fogalmazta meg bevezetőjét. Egyetértek az ütemezéssel is, amit felvázolt. Szerintem a közös kezdeményezés, a tanács és a parlament eh, tehát közösen ez mindenképpen jó, és ez csak erősítheti az intézmény közi együttműködést. Ugyanakkor két dologra szeretnék emlékeztetni. Először is. Nagyon sokat várunk az önök elnökségétől, a humán és szociális eh, tudományok területén. Hogyan fogjuk kezelni a humán és szociális tudományokat? Ez vajon központi helyet fog-e kapni, hogy más problémákat megoldjunk, vagy pedig ezek veszíten, teret fognak veszíteni? nem gondoljuk, hogy Európa megengedhetné magának a szociális tudományok feladását. Önöknek vannak tapasztalati a szociális innováció területén, szolgáltatásokkal, sokkal foglalkozott jóléti állammal, az egészségügy is nagyon fontos. Ezek kihívások. Önök nagyon sokat tettek ezen a területen, úgyhogy nagyon számítunk a Dán tapasztalatokra és hozzájárlásra. Másik kérdés, hogy a kutatásunk hogyan ö, szolgálhat igazi hídként, hogy az ipar fejlesztését érjük el. Már mielőtt ön ide érkezett volna, akkor is beszéltünk erről, Weber úr említette. Hogyan érjük el azt, hogy minden ö, projekt ö, munka a keretprogram segítségével végül termékké váljon, amit a mi vállalatáink gyártanak. Hogyan lehet elérni azt, hogy ez a konkrétan apró pénzre válthassuk az európai vállalatoknál? Vannak persze magas szintű munkacsoportok és egyebek, amelyek foglalkoznak és dolgoznak ezek a területen, azt mondtak, hogy to deploy in Europe first, tehát először is Európában kell mindent kibontakoztatni. Azok a projektek, amik támogatást kapnak az Európai Kutatási alapról nem lehetne ezeket jobban nyomon követni oly módon, hogy aztán ezek termékké válhassanak, és Európában váljanak termékké. Nem mondom azt, hogy protekcionisták legyünk, de hát a saját szabadalmainkat meg kellene védeni, ez fontos, és az Európában kifejlesztett termékeket is ve, ö, kell ö, védeni. Tehát a Deploy in Europe First, ez lehet, hogy túlzás, de mégiscsak valahogy el kellene azt érni, hogy aztán konkrét termék legyen ezekből. Biztos, hogy van valamilyen megfelelő középút. Prodi úr. Csak nagyon röviden már szóltam, és egyébként is sok minden már többször el is hangzott, de azért szeretnék még valamit megemlíteni, illetve kiemelni. Nagy szükség van a kutatók nagyobb mobilitására Európán belül, és ezt a cserét, ezt a mobilitást meg kell könnyítenünk minden területen amelyről most szó esett a vitában. Ez nagyon fontos Európa jövője számára. Gondolok mindenek előtt a bizottság javaslatára, az úgynevezett roadmap-re, az CO2 mentes Európáért 2050-ig. Ez eszméletlen ráfordítást tesz szükségessé, és hát ehhez nagyon fontos elgondolkodni sok mindenem. Ezek is nagyon komoly kihívások, és ezeket is kezelni kell, foglalkozni kell velük. Nagyon sok minden a második világháború óta nem jó irányba ment. Úgyhogy tényleg el kell gondolkozni azon, hogy a rendszereket áthidalva, átívelve, hogyan tudunk olyan kutatást folytatni, amely Európát meghatározza. Köszönöm szépen, Róda, és majd a miniszter úr. Köszönöm szépen, gyakorlatilag nem is akartam szót kérni, hiszen lesz még egyéb lehetőségünk is majd, hogy szót váltsunk egymással. De egy dolog nagyon megkapott. Rajl úr előttem szólt, és egy nagyon fontos kérdést vetett fel, azt mondta, hogy most függetlenül attól, hogy több pénz lesz vagy nem, arról van szó, hogy mernünk kell prioritásokat meghatározni, mert ez a lényeg. A prior, politika fő feladata a prioritások meghatározása. És sajnos vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ugye a nyerteseket kell kiválasztani, a pick the winners elvet kell vallani. És a Dán elnökségtől azt kérdezem, hogy mm, hogyan halad Európa? Csak a nyertesek lesznek a győztesek? Tehát ö, hogyan lehet politikailag csak a <laughs> győzteseket kiválasztani? mert eh, ha erre prób- ezt próbálnánk meg, ettől óvaintenék. Eh, nagyon nehéz a politika számára meghatározni azt, hogy ki lesz a jövő nyertese. Én magam, magam részéről arra összpontosítanék, hogy a legjobb keretfeltételeket teremtsen meg, aztán dolgozzanak a kutatók, azt majd eldől. Nem tudom előre eh, ezt eldönteni, hogy ki fog győzni. Nem szabad ezt a stratégiát követni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor Mindenki nagyon jól betartotta a hozzászólási időt, és akkor most még egy tíz percnyi időnk van, és kérjük a miniszter urat, hogy válaszoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a sok kérdést és azt az elkötelezettséget, amelyet a bizottság kifejezésre juttatott a Horizont 2020-as csomaggal kapcsolatban, azzal a céllal, hogy a legerősebb kutatóprogramot alakítsuk ki szerte a világon. Ez egy nagyon fontos kiindulópont számunkra. És azt hiszem, hogy mindenki egyetért velem, abban, és ugye Castillo úr is elmondta, hogy van még mit javítani. Hát reméljük, hogy ezt meg tudjuk tenni, és ahol erre szükség van, ott korrekciókat tudunk végrehajtani. Nagyon sok minden elhangzott. Mindenek előtt az egyszerűsítéssel kezdeném. Azt hiszem, hogy mindenki ezt szeretné. Bárhova megyünk, mindenütt ezt halljuk, bárha mindenhol felmerül az egyszerűsítés kérdése, a részletek számának a, a csökkentése. És hát a tanácsbeli kollégák Kopenhágában lesz egy informális tanács jövőre, jövő héten, és hát ott is téma lesz ez, és hát ha roadmap-et veszük figyelembe, ott is szó van erről, és hát ezt a kötelezettségünket meg kell őriznünk, hogy a végén láthassuk, hogy mi mindent sikerült elérni. Nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, ez egy meghatározó lépés, hogy megvalósuljon az, amit sokan említettek, hogy a KKV-k is be tudjanak kapcsolódni a kutatásba, a kisebb résztvevők is csatlakozhassanak. Johansen úr is említette ezt, és éppen ezért őszintén remélem, hogy az egyszerűsítés ezt eredményezi, és hogy most sikerül előbbre vinnünk ezt az ügyet. A parlament és a bizottság már sokat tett ezen a területen, reméljük, hogy még tovább tudunk lépni, mint ahogy azt a javaslat tartalmazza. Sokan Említették a finanszírozás kérdését. Tudják, a pénzügyi keret a Dán elnökség alatt nem az én asztalom ugyan, nem ezé a bizottságé, de hát a tárgyalások megkezdődnek, és remélem, és ezért beszéltem erről olyan sokat az elején, hogyha ezt a vitát be tudjuk vinni a munkahelyteremtésről folytatott vitába, hogy hol születnek majd a jövőben munkahelyek az Unióban, hol, hogyan tudunk ott befektetni, hol fenntartható növekedés biztosítható. És ahol, ha ezt nem tesszük meg, akkor bizony a világ le fog hagyni bennünket. És nagyon fontos, hogy itt a finanszírozást is megfelelően dolgozzuk ki. Ez már kapcsolódik ahhoz a vitához, hogy a többi politika területtel a kohézió politik, kohéziós politika, strukturális alapok, közös mezőgazdasági agrárpolitika, ez mind-mind meg a KKV-kkal kapcsolatos politika általában, ezek mind-mind kapcsolódnak ehhez. És éppen ezért én szeretném a biztottságot, Hán biztos urat majd Kopenhágában megkérni, hogy folytassunk le egy vitát arról, hogyan lehet ezeket a programokat jobban összekapcsolni, és hogyan lehet nagyobb kiválóságot, excellence biztosítani. Annak érdekében, hogy ezek a programok megvalósíthatók legyenek. Nagyon sokan egyetértünk abban, hogy ezeket a politikákat jobban össze kell kapcsolni. Én remélem, hogy ez az elkötelezettség előbbre visz bennünket. Sokan önök közül, Thompson asszony is említette a társadalomtudományok, a humanities kérdéskörét. Biztos vagyok benne, és látom, hogy miről van szó. Én már megvitattam a következő keretprogrammal kapcsolatban is ezt a kérdést Kopenhágában. Mi azt mondjuk, hogyha ezt a kihívás alapú megközelítést alkalmazzuk, akkor arra is tekintettel kell lenni, hogyan tudjuk a multidisziplináris megközelítést érvényesíteni. Hogyan tudunk jobban kapcsolódni a piachoz? És ami ott tükröződik a piacon, a gyártásban, az meghatározza az emberi viselkedést. És a social science-nak, a humanities, a társadalomtudományoknak itt kell belépni. Éppen ezért Örülök, hogy ez az üzenet Kopenhágában is nagyon világossá vált az elmúlt vitán. Ez tehát ez a átfogó, több disziplinát átfogó megközelítés így alakítható ki az az agenda, ami elvihet a, elvezethet a sikerhez. Tehát itt a kihívásokra fókuszálunk, és a disziplinákra. És amire szükségünk van, az az, hogy egy ilyen multidisziplináris, disziplinákat átfogó megközelítést dolgozzunk ki. Fontosnak tartom továbbá, amit Hansen Rajl úr említettek, hogy ne csak a finanszírozásra összpontosítsunk, meg a költségvetésre, hanem arra is, hogy mit tudunk kihozni abból, azokból a forrásokból, amivel rendelkezünk. Ez megint csak az egyszerűsítéshez vezet. Meg azt mondja, hogy a meglévő eszközökkel is jól kell tudni élni, minden szinten, tagállami meg uniós szinten egyaránt. Jobban kell koordinálni azt, ami a kutatás területén történik az intézmények és az ipar között. Bizonyos eszközeink vannak, és a meglévő hiányosságokat pótolni kell, át kell hidalni. És biztos, hogy minden kormány megpróbál valahogy kijönni a rendelkezésre álló forrásokból. És a felelősségünk is közös, együtt kell gondoskodnunk arról, hogy a forrásokat jól hasznosítsuk. A kihívásokról beszéltünk, hogy mennyire lehet ezeket tágértelemben átfogóan meghatározni. Ez kapcsolódik ahhoz, amit úr mondott. Fontos, hogy erre fókuszáljunk, hogy mint kihívás lássuk őket. Ezeknek elég nagy a, a hatóköre. Nehogy aztán egy hosszú listánk legyen, ami már nem tükröz semmiféle prioritás, semmiféle sorrendet. Tehát itt kell egyensúlyt teremtenünk. Tehát hatékony munkát akarunk, eredményeket akarunk, prioritásokat akarunk, és reméljük, hogy a bizottság javaslata az ígéretes, és biztosítani kell, hogy a definíciók ne legyenek se túl szűkek, se túl tágak, és ne csak bizonyos technológiákat vagy vállalatokat emeljünk ki, akiket támogatni kívánunk. És ez a picking the winner vagy ez a, a vitának ez a része is meghatározó, és itt kell tisztánlátást teremteni. A mobilitás és az európai kutatási térség. Én nagyon támogatom az, hogy a, a tudás legyen az ötödik szabadságfog, a tudás mobilitása. Ugye kutatók szabadon mozoghassanak az Európai Unión belül, és azt hiszem, hogy erősíteni kell a mobilitási programokat. Örömmel várom, hogy hétfőn részt vegyek a bizottság által szervezett konzultáción az európai kutatási térségről, és szívesen részt veszek ezen a vitán. Ez egy fontos terület, és éppen ezért biztosítani kell, hogy előrelépjünk ezen a területen is. E, Rajl úr szólt még a hagyományos iparágakról és a zöld iparágakról. Egyetértünk abban, hogy amikor azt mondjuk, hogy nagy kihívást jelent a fenntartható energiagazdaság, a foszilis energiák felhasználásának csökkentése. Ez nem jelenti azt, hogy a hagyományos iparágoknak hátat fordítunk. Nagyon sok hagyományos iparág képes a megújulásra. Ez is egy kihívás. Akár foglalkozunk vele, akár nem, minden ország számára ez jelen lesz, és az innováció az éppen, hogy jó részt a hagyományos iparágakban fog megtörténni. Egy példa. Azt hiszem, hogy a bio gazdálkodásra is hivatkozhatunk. Aztán mindenki emlékezhet arra, hogy ez egy olyan terület, ahol nagyon sok a lehetőség a zöld szektorban, az energiavitában. Hát, nem akarunk mi felesleges konfrontációt a hagyományos iparágak és a, a fenntartható fejlődés jelentette kihívás között. Hát biztos vagyok bennem, hogy nem tudtam minden kérdésre választ adni, de hát lesz még lehetőségük ezekre visszatérni. És gondolom, hogy lesz majd egy közös szeminárium, amit tavasszal szervezünk. Nagyra értékelem az együttműködést, ez mind-mind aláhúzza, hogy azok a kérdések, amelyekről szóltam, fontosak, és hát ez egy kulcsfontosságú pillanat, ugyanis most meg kell határozni a források elhelyezése számára a prioritást, és ez a jövőt eldönti, meg kell találni a munkahelyteremtési teremtési lehetőségeket, nem szabad, hogy további munkahelyek szűnjenek meg, újaknak kell születni, együtt kell működni, és az általunk hozott döntések, a Dán elnökség döntései ő, hosszú távon is befolyásolhatják ezeket a dolgokat, és ha sikerül eredményt elérni, akkor ez így vagy úgy segíteni ő fog abban, hogy kilábaljunk a válságból. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a miniszter úrnak a jelenlétét, köszönöm, hogy világosan fogalmazott, és köszönöm, hogy meghallgatott bennünket. Lezárom a délelőtti ülést, 15 órakor folytatjuk a munkánkat az energetika politikai együttműködésről szóló meghallgatással az egész szakbizottság nevében elbúcsúzunk a miniszter úrtól, és hamarosan találkozunk.